mellétező épületünkhöz. Éppen ezért észszerű lenne hajlandónak mutatkozott arra, hogy lemond erről a bérletről, és az azbest témáját is rendbe hozza, hiszen valamennyi ilyen épületben van egy bizonyos azbest veszély. Ma csináltatunk egy azbest kapcsolatos szakvéleményt, és a tulajdonos kötelezte magát, hogy a megfelelő szigeteléseket, amelyek még nem azbest ziherek, azbest biztosak, ezt megfelelően korrigálja, és ennek költségeit átvállalja. A már épület megfelelő állapotban van, ennek ellenére egy-két dologba be kell ruháznunk. Ott például a légkondicionáló berendezésekbe, vagy a tűzvédelmi berendezésekbe, hogyha megnézzük a, a mosdókat, nos hát ezek sincsenek optimális állapotban, és energiatechnikailag is némi ö, munka szükséges lesz, de semmiképpen sem egy lepusztult épületet veszünk át, hanem egy tipikusan 80-as években épült épületet, tehát ez egy kérdés a főtitkár úrhoz, a parlament munkatársainak azt mondtam, hogy én vagyok a jelentéstevő már hosszú ideje, és nagyon sokat foglalkoztam az épületekkel, kollégáimnak pontos, rövid áttekintésre van szükségük. A Römer épületnél ez nehéz volt, mert ezt már korábban napirendre helyeztük, és a kollégák a legutolsó jelentéseket csak az utolsó pillanatban kapták meg, és ezért bajorul fogom mondani, hát kicsit dühösek, azért, mert ezeket az információkat későn kapták meg, a transfert észszerűnek tartom, ezt decemberben kellene megtennünk, amikor nincs probléma az eszközökkel, és nem máskor, amikor már éppen elég gond van az eszközökkel, éppen ezért én ezt a transfert támogatnám. Ennek köszönöm szépen! Vannak-e kérdések a kollégák attól, hogyha nincsenek ilyenek, akkor rögtön kérném is a főtitkár urat, hogy válaszoljon a felvetésekre. Tessék, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Holmeyer asszony részletesen beszámolt arról, hogy milyen fajta épületről van szó. Azt hiszem, hogy a transfer helyzet az év vége felé jobb, és így megpróbálhatunk egy áttekintést adni arról, hogy mi a helyzet most. Először is itt van a 2010-es költségvetés, melyben szerepelt egy ingatlan tartalék 11 milliós összegben, ami még rendelkezésre és a prioritás projektekre is 5 milliós összeg szintén még rendelkezésre áll, és ezeket az eszközöket most felhasználhatjuk. Az elnökség március 24-én egy középtávú stratégiát fogadott el az épületekre, és egy középtávú stratégiát az informatika tárgyában. Ez egy nagyon hosszú távú kívánalma volt a Költségvetési Szakbizottságnak, hogy ne épületről épületre haladjunk, hanem így megvizsgálhatjuk, hogy van egy stratégia több évre vonatkozóan, amelyet aztán lépésről lépésre végrehajtunk. Azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben fontos, hogy a Römer épületet kifejezetten említjük a 33-as bekezdésben, ebben a március épület stratégiában, egy olyan épületként, amelyet a parlament megkíván vásárolni. Ennyiben ezt már azonosítottuk, természetesen tárgyalásokat kell folytatnunk, ez egy olyan épület, amely valóban érdekel minket, mert tulajdonképpen már csatlakozik egy épületünkhöz, ahogyan Holmeyer asszony is bemutatta, hogy nem kívülről kell bejutni ebben az épületbe, hanem ez össze van kötve a kettes számú átrium épülettel. Egyebekben az épület stratégia tartalmi vonatkozásairól is beszélhetek, azaz, hogy továbbra is a székhelyeinken kell földrajzilag elhelyezkedniük ezeknek az épületeknek, hogy ne kelljen még pluszban a közlekedést is megszervezni, és számunkra továbbra is az a jelszó, hogy lehetőség szerint vásárolnunk kell, mert a felületeink 30, 83%-ának tulajdonosai vagyunk, és az épületek, illetve pénzügyi helyzetünk függvényében a további bérleti költségeket szívesebben megtakarítanánk. Tehát a Remer épület számunkra 8500 négyzetméteres felületével fontos építőköve ennek az épületstratégiánknak, hogy kiegészítsük az épület állományunkat. A hiányzó összegek a 11 millión túlmenően használhatók az hiszen megtakarításokat értünk el az energiaköltségeknél, alacsonyabb, kevesebb energiát használtunk, és egyes karbantartási munkákat csak 2011-ben végzünk el, és így az épületre szent források fennmaradnak, megmaradnak, és így többet fordíthatunk a vásárlásra, mint amennyit eredetileg terveztünk. Másodszorban a wifi területén 5 millió eurót szentünk a prioritás tervekre az elnökség részéről a középtávú IKT stratégiában, amelyről szintén március 24-én döntöttünk, volt egy 2B pont, a konnektivitás és wifi címmel, ahol nagyon világosan bemutattuk, hogy milyen ambícióink vannak, mely, milyen ö, dolgokat kell fejlesztenünk az egyre mobilabb váló kommunikáció fényében, és így a wifi lehetőségek mind az üléstermekben, mind a folyosókon, mind a képviselői irodákban tovább fejlesztendők lehetőség szerint. Az elnökség úgy döntött, hogy ezt az 5 milliót, amit a prioritást élvező projektekre szántunk, ezt erre használjuk majd. Az összeg kicsit magasabb, 2 milliót fordíthatunk a provisions re és más összegeket egyéb területekre, így tehát a finanszírozás biztosított a legutóbb, legfrissebb standardeket, szabványokat, normákat betartjuk a biztonság területén. Természetesen lesznek külön, különbségek a külső és belső felhasználók között, ezeknek különböző hozzáférési lehetőségeik lesznek, de mindkettőnek lesz, mindkét kategóriának lehet, lesz lehetőség, hogy használja decentrális módon a Wi-Fi-t. Felvetődött a kérdés, hogy mi a helyzet összességében a források felhasználásával az év vége előtt még vannak bizonyos mozgásterek, tárgyalás zajlik a szófiai külső iroda tekintetében. Van egy összeg, amely 10 millió alatt van, ez még tárgyalások tárgya. Ezt azért nem tudom pontosabban megnevezni, de abból indulok ki, hogy 9 millió körüli összeg biztosítható, hogy Szófiában is vásároljunk, hiszen ez a kívánalom az épület stratégiában is ö, szerepelt. 38-as pontban ez az egyike azoknak a projekteknek, amelyeket terveztünk. Van egy bizonytalansági tényező az év vége felé, és ez az a kérdés, hogy mikor születik meg a bírósági ítélet a bérek kiigazítását, indexelását illetően itt a, hogyha a tanás döntését ez a bírósági ítélet hatályon kívül helyezi, nos a plusz költségeket még nem állítottuk be a költségvetésbe, egyrészt igen, egyrészt nem. Tehát kérdés, hogy mikor fog megszületni ez az ítélet, és akkor még plusz költségek láthatók 8,2 millió ö, euró összegben, de mindez attól függ, hogy mikor hozza meg a bíróság ezt az ítéletet, hiszen a bíróság csak arról határoz, hogy hatályon kívül helyezi a tanács döntését, de kérdés, hogy mikor dönt a, a, a bíróság az új ö, számról a bérek kiigazítását illetően. Nos, az a második döntés talán már nem ebben az évben fog megszületni, és költségvetés szempontjából csak 2011-ben válik hatályos. Ha viszont mégis időben megtörténne ez decemberben, akkor kötelezve lennénk arra, hogy bizonyos kifizetéseket eszközöljünk más költségvetés sorokban a megtakarítások, amelyek szintén a személyzetet érintik, nos, ezek révén ezt a kifizetést képesek lennénk teljesíteni. Tehát a bizonytalanság a tanács és a tanács határozata révén áll fenn, de mindkét lehetőségre felkészültünk, egy korai döntésre is, amikor még 2010-ben kell fizetnünk, vagy hogyha ez elhalasztódna 2011-re, akkor lehetőség szerint mások keletkeznek majd, és tudatában vagyok annak, hogy a jelenlegi tárgyalások során a 2010-es költségvetés módosítás kapcsán mindez bizonyos szerepet játszik hogyha lennének mázsok, akkor el tudom képzelni, hogy talán egy-két plusz beruházást az IT technológiában előrehozunk. Világos, hogy a képviselők különös súlyt helyeznek arra, hogy korszerű felszereléssel rendelkezzenek, és az újonnan megválasztott képviselők 2009 után nekik az, az, az a benyomásuk, hogy azért itt lenne még lehetőség a felzárkózásra ezen a területen, tehát hogyha ezeket a beruházásokat előre tudnánk hozni, ez egy jó dolog lenne. Azt hiszem, hogy sok képviselő üdvözölni ezeket a fejleményeket. Hogyha megfelelő támogatást kapunk az itt bemutatott intézkedésekre, akkor azt hiszem, hogy összességében nagyon jó, jól fogjuk majd végrehajtani a költségvetést. A céldátum az 98% ez realistának tűnik, számomra van még egy bizonyos bizonytalansági tényező, a titkársági pótlékot illetően, hogy ezt átlássa minden következő évre, és nincs még elegendő tapasztalatunk a korábbi évekről, hogy milyen mértékben veszik ezt igénybe, és mennyi forrás marad meg. A következő évben ezt sokkal jobban meg tudjuk majd ítélni, mint ma, de azt hiszem, hogy ennek ellenére ez az intézkedés csomag egy sor beruházást tesz lehetővé, amit aztán majd a, kö és így módon majd a költségvetés mentesítése sor kerülhet. Bien, merci, monsieur le secrétaire général, cette information. Köszönöm szépen, főtitkár úr, ezt a nagyon átfogó tájékoztatást és ennek a nagyon koherens politikának a felvázolását, ami kapcsolódik az folyamatban lévő költségvetés végrehajtásával, illetve a Renár épület megvásárlásával. Két személy kért szót. Először is Fogan úr. Köszönöm, elnök úr, néhány szót szeretnék mondani. Radia Manka volt a raportőr, és először is, ami a Renár épület megvásárlását illeti Manka úr, elfogadta a vásárlást, és így a szükséges átcsoportosítást is. Hallottuk a, a főtitkár úr, illetve Almayer asszonynak a részvételi véleményét is arról, hogy ez az épület miért lenne jó, illetve hogy nagyobb kárt okozna az, hogyha elveszítenénk az épületet, illetve sem vásárolnánk meg. Szerintem ezzel nincsen gond. Ö, néhány egyéb észrevételt is tett a raportőr a folyamatról. Először is a pénzügyi szabályzattal kapcsolatban, ahol a parlament két het, hét, héten rendelkezik arra, hogy véleményt mondjon ez szerintem a két hét az túlzottan rövid egy ilyen fontos döntésnek a meghozás. Jó lenne, hogyha ezt legalább nyolc hétre kiterjesztenék, vagy valami hasonló időtartamra. Másik kérdés, a parlamentnek egy hosszú távú épület stratégiára lenne szükség. Erről már beszéltünk az év elején, de 2010 végén még mindig úgy azt mutatják a vélemények, hogy ez a stratégia mintha még nem létezne, vagy legalábbis nem teljesen de Az jó, hogy a raportőr elfogadta a vásárlást és az átcsoportosítást. A második kérdés az pedig a wifi hozzáférésnek a kiterjesztéseit Brüsszelben és Strasbourgban a raportőr elé is, mert ahogy volt egy tanulmány, és a büró támogatta, azt hiszem, hogy azzal is tudják, hogy jó az, hogyha a wifi-t valamennyi épületünkre kiterjesztjük, és úgy gondolom, hogy a néhány nagy intézmény van, illetve alig van Európában olyan nagy intézmény, ahol nincsen wifi hozzáférés az épületekben. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban felvetni. Az egyik, hogy nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk, és rendkívül nehéz pénzügyi viták vannak a költségvetésről, és ezért az a kérdés, hogy meg tudjuk-e engedni azt, hogy 4 milliót költsünk Strasbourgban a wifi re, miközben csak minden hónapban néhány napot tartózkodunk ott. A másik kérdés a hatalmas költség, amit jel, jelent. A 4 millió ugye csak Strasbourgra, és még a ez a nagyon nagy összegnek tűnik. Jó lenne, hogyha megkapnánk magyarázatot arra, hogy ezek a költségek miért ilyen nagyon magasak, mert szerintem a wifi napjainkban nem egy nagyon bonyolult technológia, hogy erre hogy több milliós költség legyen ez. De hát a Wi-Fi-nek a kiterjesztése Brüsszel épületekre mindenképpen célszerű és jóváhagyott, de a Strasbourgra 4 millió az még nincs jóváhagyva. Ez attól is függ, hogy milyen választ kapunk a feltett kérdésekre. Merci, mon cher collègue. El... Köszönöm, kettős kollega Helga Trüppel következik. Szintén köszönetet szeretnék mondani a részletes tájékoztatásért, és először elmondanám, hogy a Remár épület megvásárlása számunkra rendben van, azzal a feltétellel és azokkal az előnyökkel, amelyeket bemutattak. A Wi-Fi a brüsszeli épületekben szintén fontosnak tartom ezt, de szintén alaposan felül kellene vizsgálni a dolgokat, például azt is, amit Derek Vogan mondott Strasbourg vonatkozásában. Természetesen a munka képességet a wifi javítani kell. Persze kérdés, hogy milyen beruházásokat milyen időpontban lehet indokolni. Lenne egy részletkérdésem a főtitkár, vele főtitkár úrhoz, ami a személyzeti költségeket illeti, az szerint, hogy mikor születik meg a bírósági ítélet, vele úr azt mondta, hogyha 2010-ben még pénzt kell rendelkezésre bocsájtani, itt 8,6 millióról van szó, akkor ez a pénz megvan, és a megtakarításokból lehet ezt finanszírozni. Hogyha jól értettem, akkor itt a titkársági pótlékról is szót értett. Ez az a terület, ahol a te- ezt a pénzt meg lehet takarítani, vagy más terület? Ez nem volt számomra átlátható, hogyha ezt röviden be tudnám mutatni. Köszönöm. Merci, madame le rapport. Köszönöm szépen előadóasszony. Kálfin alelnök úr következik. Köszönöm elnök úr. Szeretném megkérdezni a főtitkárt a Wi-Fi-ről. Szeretnék a Wi-Fi-ről egy kérdést feltenni neki. Szeretnék valamit kérdezni, főtitkár úr. A wifi eljárásokra szeretnék rákérdezni, meg a javaslatokra, amelyeket tesz. Természetesen nem csak én támogatom a csúcs technológia jelenlétét, a wifi jelenlétét, de ha megvizsgáljuk az ön javaslatát, akkor én azt mondja, hogy ez a legfrissebb technológia, a legújabb generáció, nem tudjuk, hogy mennyire megbízható, milyen sebességű a kapcsolat, de hogyha látjuk a számot, 4 millió Brüsszelben, 4 millió Strasbourgban körülbelül a költség, hát ez elég magasnak tűnik egy csomó helyen van nyilvános wifi, akár közterületeken is, és a referenciárak sokkal alacsonyabbak. Szeretném megkérdezni, hogy ha ennyire drága ez a legfrissebb technológia, akkor esetleg az érték ár viszont meg kellene vizsgálni. Köszönöm, Fernandes úr. Köszönöm szépen, elnök úr mi is szeretnénk köszönetet mondani a főtitkárnak az ismertetőért, ami az ingatlan politikát illeti. Úgy gondoljuk, hogy a stratégia helyes, és egyetértünk az épületek megvásárlásával, ami a fi t illeti. Semmi értelme nincs, hogy Brüsszelben wifi-nk legyen, és Strasbourgban pedig ne. Annak nincs értelme. Hát egyetértünk azzal is, hogy a wifi-t mindkét munkahelyen alakítsák ki. Mert biztos vagyok benne, hogy így emelkedik majd a termelékenység, és lehetővé teszi ezt, hogy jobban tudjunk dolgozni. És a kívánt jóalkotási kiválóságot, jó színvonalat megvalósíthassuk. Nyilván minél kisebb költséggel és minél hatékonyabb módon kell kialakítani, úgy, hogy a lehető legjobb technológiát használhassuk. Valóban a költség-haszon elemzést el kell végezni, illetve az átviteli sebességet és a sávszélességet. Egyébként viszont nincsen ellenvetésünk, és az épületek kapcsán sem. Monika Holmeyer most akar beszélni, vagy a főtitkár után? Utána, jó. Főtitkár úr, tessék. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Azért is, hogy ilyen széles támogatás van, ami a Remer épületet illeti. A kérdések, amelyek felvetődtek, lényegében a fi re vonatkoznak, valamint a személyzeti költségekre. A Strasburgi beruházás esetében ez helyes, hogy viszonylag rövid időt töltünk ott egy hónap során, de jó okok vannak arra, hogy ott is befektessünk egyrésztről, mert természetesen a székhelyeinket azonosan akarjuk kezelni, de ami még fontosabb, hogy a Strasburgi munkafeltételek még bonyolultabbak, kevés az iroda, kevés az installáció, tehát az ember különösen arra van utalva, hogy rugalmasan bánhasson az információs technológiák tagállamokkal, és Strasbourgban még inkább ez a helyzet, mint Brüsszelben, és éppen ezért az elnökség amellett döntött. Természetesen rövid, rövidebb ideig használjuk Strasbourgban ezt a technológiát, de a munkafeltételek a képviselők esetében mindenképpen javítandók Strasbourgban. A költségek, amiket bemutattak, ezek egy átfogó tanulmányból adódnak, amelyet az IT főigazgatóság végzett az elmúlt hónapban, hónapokban is bemutatott az elnökségnek. Trüper asszony egy speciális kérdést tett fel a 8,2 millióval kapcsolatosan, azaz, hogy honnan származzak a megtakarítások a 8,2 millióra, vagy hol voltak a, a költségek alatti költések a személyzet esetében. Az év végéig 5,4 millió összegben takarítottunk meg összegeket, 2 millió összegben a 204-es sorban, 1,2 millió összegben az egyéb alkalmazottak esetében, és a misszióknál 2,1 millió volt a megtakarítás, tehát mindent összevetve itt már 11 milliós megtakarításra számolhatunk, tehát még akkor is, hogyha ezek a pluszköltségek sújtanának minket, akkor is a személyzetre kevesebbet költöttünk, mint amennyi szerepelt a pénzügyi tervezetben. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Madame la rapporteure. Köszönöm szépen, főtitkár úr, Monika. Akkor tisztelt kollégák, először is a wifi-vel kapcsolatosan Strasbourgban elég kellemetlen helyzet alakul ki sokunk szemére, hiszen nagyon sokat vagyunk a parlamentben, ahol nem tudunk igazából dolgozni, mert kellemetlen, hogyha valaki például egy vitát szeretne nyomon követni, akkor egyáltalán nem munkaképes, hiszen a munk- az irodában is elég korlátozottak a lehetőségek, nincs hely. Tehát vannak bizonyos reflexek Strasbourg ellen, de 300 kolléga írta alá, hogy jó lenne, hogyha minden székely lenne wifi, ahol dolgoznak, és hogyha van erre forrás, akkor talán nem kellene vitáznunk arról, hogyha tényleg probléma nélkül rendelkezésre tudunk erre a célra forrásokat bocsájtani. Ezeket ki kellene használni, amik rendelkezésünkre állnának, és ezzel sok kolléga kívánalmát tartanánk tiszteletben, frakciókon túlnyúlóan alakult ki ez a, ez a levél, amit nagyon sokan aláírtak, hogy legyen wifi a parlamentben, hogy ott tudjanak lenni, hallgatni tudják a vitákat, és emellett dolgozni tudjanak, tehát én is csatlakozni szeretnék ez a kívánalomhoz. Jó magam is támogattam ezt valamennyi székhely vonatkozásában, mindenhol legyünk a lehetőségekhez mérten munkaképesek és kommunikációképesek. Azt hiszem, hogy ez az új kor munkafeltételeihez tartozik. Nos, hát akkor ami a munkadokumentumot illeti, ezzel kapcsolatban akartam egy észrevételt tenni, most vagy később tegyem. Okay. Most akkor legyen kedves. Röviden a munkadokumentummal kapcsolatosan, egészen röviden benyújtottam egy munkadokumentumot, amivel egyrésztről a kollégákat tájékoztatni akartam az általános helyzetről, másodszorban a problémákról és a kérdésekről a költségvetési rendelettel kapcsolatosan. Mostanáig nincsen egységes EU ingatlanpolitika, tehát minden intézmény a saját érdekeit követi csak bizonyos átfedési területek vannak, mint például az információs irodáknál. Időközben voltak egyes előrelépések a számadatok alapján, de hogyha valaki megpróbálja nyomon követni, hogy milyen épületet, milyen, érték, milyen épület, milyen értékkel bírhat, ez egyáltalán nem olyan egyszerű, mert nagyon eltérnek a számadatok. Miért is van ez? Azért, mert mindenki más valamit vesz hozzá, vagy hagy el. Egyesek a bérletek elméleti értékét is beszámolják mások, az ingatlan, a parkolók, az épület értékét veszik figyelembe, tehát nagyon eltérő számadatok vannak, éppen ezért a konkrét kérés az, hogy egy világos, átláthatós, gyorsan áttekinthető szem adatokra lenne szükség, ebben kellene megállapodni, mert talán egyes képviselők ezt meg szeretnék vizsgálni, vagy akár a közvélemény, és meglehetősen nehéz a jelenlegi számadatok és adatalapok, adatok alapján gyorsan következtetéseket levonni. Ez mindenkinek megkönnyíteni a munkáját. Azt hiszem, hogy ezt valamennyi kolléga nevében mondhatom. Időközben a vétel stratégiája erősödött meg, de azzal a feltétellel, hogy a vétel az legyen kedvezőbb, mint a leasing vagy a bérlet, hiszen nem, nem vásárolunk, hogyha egyéb esetben jobban jönnénk ki anyagilag, ezt a stratégiát ö, támogathatjuk. A parlament sokkal erősebben követi ezt a stratégiát, de már a bizottság is kezd inkább ingatlanokat vásárolni, kivéve, hogyha a bélet vagy a leasing olcsóbb lenne, vagy azt, abban az esetben, hogyha nem tudják, hogy egy ügynökség tevékenykedni fog-e még a jövőben, akkor inkább bérelnek, mint vásárolnának. Aztán vannak a problémák, néhány pontra szorítkoznék a nyílt, korlátlan pályáztatás az ingatlanok esetében, a tendereztetés kivétel volt, a Remer épület esetében nem lehetett tenderezni, hiszen arról kellett dönteni, hogy akarjuk ezt az épületet, vagy nem, de az elmúlt években a finanszírozási utak tekintetében, amit választanunk kellett, az volt a probléma, hogy nem volt középtávú finanszírozási út a költségvetés éves jellege miatt, és azért nem kellett hiteleket felvennünk, és a tenderek esetében mind a bizottság, mind a parlament megpróbálnak javítani az eddigi helyzeten, a fitting out munkáknál nem voltak ö, ö, tenderek, mert általában a fővállalkozó vagy a tulajdonos végezte el ezeket. Hogy, hogyha béreltünk, a vételnél más a helyzet. Hogyha a hitelfelvétel nem lehetséges, akkor a nagy projekteknél ö, különleges konstrukciók lépnek be a képbe a finanszírozásnál, és a költségvetési rendeletnél ezzel számolnunk kell, hiszen a parlamentnek vissza kell nyúlni. Viele Transferakte, bei denen man versucht eben dann a masszázsra. Ez mindenféleképpen észszerű. Egy középtávú pénzügyi terv esetében bizonyos épület fejlesztéseket finanszírozunk. A CAT például egy különleges építmény, egy nagyon díszes épület, amely három ezer alkalmazottnak ad otthont, és hét különböző mellék ingatlan sokkal drágább lenne, mint ez az épület, hiszen itt 27 milliós összegről van szó, ami megtakarítás szintjén jelentkezik, hogyha hatékonyabbaknak hatékonyabbak akarunk lenni, akkor ne drágán béreljünk, próbáljunk minél több alkalmazottat egy helyen foglalkoztatni. Az, hogy a Luxemburg székhelyről vitáznak, én ezt megértem, de a problémán jelenleg semmit nem tudunk változtatni, hiszen el lehet gondolni, hogy ezt a 3000 munkatársat hogyan, hol lehetne elhelyezni hatékonyan, megfelelően, és az, hogy egy épület Luxemburgban rendelkezésre áll, én ezt jó jelnek és kedvezőnek tartom. Díszes épületekre jelenleg nincsen pénzünk, és talán a jövőben sem engedhetjük ezt meg magunknak. Amit Vogan kolléga jogosan felvetett, a költségvetési hatóság got végre tájékoztatják az épület projektekről. A költségvetési rendeletnél én is javasolni, javasolni fogom itt a 8 hét hangzott el, de azt szeretném javasolni, hogy időben tájékoztassanak minket, hogyha már egyes dolgokat tervezni kezdenek. A bizottságnak feltettem a kérdést, hogy mi lenne akkor, hogyha egy nagy projektet terveznének, mondjuk 800 millió euró összegben, amit, vit, amiről vitáznának, és aztán 8 héttel ezelőtt azt mondanák, hogy ez nem tetszik, mikor már minden meg van tervezve, kiírták a pályázatokat, és már nagyon sok pénzt adtak ki ezekre a célokra, tehát ez egy kényszerhelyzet a költségvetési hatóság szemére, hogy végül nem tud szinte semmiről dönteni, tehát a költség vetési rendeletben egy fokozatos eljárást kellene megszabni, hogy időben meg legyen a lehetőségünk arra, hogy értesünk a dolgokról, azokra befolyást gyakoroljunk, és aztán ezeket a dolgokat megfelelően nyomon tudjuk követni. Épp ezért nagy súlyt helyeznék a piaci összevethető árakra, hiszen nem történhet meg az, hogy azt mondják, hogy az EU-nak van pénze, mi bármilyen árat megengedhetünk magunk, bármilyen ár kifizetését megengedhetjük magunknak, így felhajtják az árakat, hanem a piaci árakhoz kellene tartani mindenkinek magát, ez egyre jobban működik, a bizottság és a parlament és az egyéb intézmények szintén feladoznak ezen Nos, ezzel be is fejezném szavaimat, a munkadokumentumban sok kérdés vetődik fel a parlamenthez, az in- a bizottsághoz, az intézményekhez. Elnök úr, jó lenne, hogyha néhány hónap múlva ezt a témát újra napirendre tudnánk tűzni, és talán válaszokat kérhetnénk a bizottságtól és a parlamenttől, hogy hogyan képzelik el ezt a dolgot a jövőben, és néhány kérdésre választ kaphatnánk. Ezt hasznosnak és szükségesnek tartanám. Köszönöm szépen, előadó asszony. Két utolsó hozzászólás kérés van. Kérem, nagyon röviden fogalmazzanak, mert még, még szavaznunk kell, és nagyon hosszú volt a nap. Vógan úr, tessék! Csak visszatérnék a két átcsoportosítás kérdésére. Ahogy elmagyaráztam korábban, Manka úr örülne neki, hogy a román épület konszenzus van, tehát erről szavazhatunk, viszont a wifi az vitásabb kérdés. Manka úr azt kéri, hogy a Brüsszelit hagyjuk jóvá, Strasbourgit még ne, az nekünk nehézséget okoz. Én megkérdeztem a főtitkárt, hogy le tudja bontani a költségeket. Több kollega is mondta, hogy a 7,5 millió rengeteg pénz a wifi-re. Manka úr támogatná azt az elképzelést, hogy a főtitkár által benyújtott, lebontott költség bemutatásig halasszuk el a szavazást. Köszönöm, megpróbálunk választani. Gressle asszony. Monika Holmeyrenek szeretnék köszönetet mondani, ez egy érdekes dokumentum. A Költségvetési Szakbizottságban hat éve nem láttam olyan dokumentumot, ami a delegációk tér igényét is bemutatja, tehát ez nagyon fontos, ami Luxemburgot illeti. Nem hiszem, hogy bárki is meg tudja magyarázni ezt az egész konstrukciót, szerződés ide vagy oda, hiszen 586 millió euróra van szükség 2006-os árakon, hát a szerződéseken lehet változtatni, és én ja, látok is erre irányuló nyomást, de nem ez a problémám, hanem a, pro- a bizottság felsorolása az építményeiről és a nem egyelő bánásmód. A, négy, a két négy építését projektnél a bizottság esetén teljesen kikerült a mi látószögünkből. Például itt van a Rüdel, a Loái Bau ö, építési terv, amiről Haug asszony is szólt, valamint ö, a déli építési projekt, ahol 220 ezer négyzetméter kell, hogy keretkezzen, épület, felület. Nos, én várok arra napra, amikor azt mondják nekem, hogy tájékoztatnak ezekről, amikor valami új dolgot építenek. Ezeket nagyon pontosan meg kellene világítani, ezeket a költségeket. Nos, a bizottság kérdés az, hogyan képzelje el a két nagy ö, építési projektnél, a Rüdel, a Loánnál és a háromszög projektnél, hogy hogyan akar tovább haladni hogy ugyanúgy folytatja, mint eddig, hogy változatlan tények elé állít, és orrunk alá tolja egyszerűen a számlát. Jó, Köszönöm szépen az előadónak, köszönöm a főtitkárnak, aki már el is ment, illetve az összes kollégának, aki részt vett ebben a fontos vitában. A dokumentummal kapcsolatban több kérdés mertődött fel, Olmeyer asszony, Gressle asszony is tett fel kérdéseket, az Európai Bizottsághoz is szólnak kérdések. Ami a két átcsoportosítást illeti, amelyek az asztalon előttünk fekszenek, rögtön válaszolnék Vógan úrnak, valóban jogilag nem vagyunk kötelesek ma szavazásra bocsátani a C11-es átcsoportosítást, ami a Wi-Fi-vel kapcsolatos, tehát ezt elhalaszthatjuk a következő ülésre, és addig a főtitkártól bekérjük azokat a pontosításokat, amelyeket kért a Brüsszel és strasburgi kivitelezéssel kapcsolatban. Tehát a C11-esről nem szavazunk ma. Viszont ami a Ronár épületet illeti, a 179-es cikk alkalmazását az épületpolitikában. Az a kérdés, hogy akarunk-e véleményt nyilvánítani, az előadó hosszasan elmagyarázta, hogy miért nem akar, tehát úgy ítélem meg, megállapítom, hogy a Költségvetési Szakbizottság egyetért, hogy nem adunk véleményt. Mindenki egyetért, hogy nem adunk véleményt. Tehát hangulag úgy döntünk, hogy nem készítünk véleményt, nem adunk véleményt, vagyis megadjuk a zöld jelzést a főtitkárnak ezáltal, aki ezt nagyon köszöni. És akkor innen következik, hogy a C10-es, nem a C11-es, a C10-es átcsoportosításról szavazhatunk. Renár épület, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk, ez teljesen logikus volt. A C11-est a következő ülésre halasztjuk, most pedig következhet a híres 53-as bizottsági elcsoportosítási kérés egy szerény összeggel 1 milliárd 570 millió euróról van szó, és Súrján László fogja ezt a problémát ismertetni. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy egyáltalán nincs itt probléma Szerintem támogathatjuk a javaslatot, különösen szívesen ismétlem meg, hogy az Európai Bizottságnak az 1B fejezetet jelentősen növelnie kellett, több mint egy milliárddal. Több mint egy milliárd kerül oda most. Az oka annak, hogy ma délelőtt miért nem szavaztunk erről a többi szavazással egy időben, különösen a tízes költségvetés módosítással egy időben, ami megfelel ennek az átcsoportosításnak, hogy kötődik hozzá, decemberben szavazunk, de e- en, erre az átcsoportosításra szüksége van a bizottságnak ahhoz, hogy tovább tudjon dolgozni, és nincs igazán okunk arra, hogy ne támogassuk már most. Ennyi. Köszönöm. Van-e kérdésük? Látom, hogy inkább felfelé mutatnak a hüvelykújjak. Ez lelkesítő. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Tartózkodás. Ezzel az átcsoportosítást elfogadtuk. Köszönöm, kedves kollégák. Azt gondolom, hogy befejeztük a munkánkat. Elég dolgos nap volt. A következő ülésre 18-án kerül sor. Hány órakor? Hány órakor? 15 órától. 18-án 15 órától, addig pedig közülünk sokan nagyon aktívak lesznek. Igaz, Düran asszony? Különösen azok, akik tagjai az egyeztető delegációnak, Ugye holnap rendelkezésre kell, hogy álljunk. Egyébként is plenáris van, de elvileg 17 órakor, ha nincs változás, az egész delegáció összeül, hogy döntsön az egyeztetési stratégiánkról. Az egyeztetésre csütörtökön kerül sor. Külön kértem, hogy a szavazás után, a plenáris szavazás után kezdődjön ez, az eredeti tervekkel ellentétben lehet, hogy 10 órára emiatt előre is hozzák majd a plenárison a szavazást csütörtökön. Hogyha ez nem működik, akkor 11 óra akkor lesz a szavazás, és akkor az egyeztetőt és a kis előkészítő megbeszélést is egy órával elhalasztjuk. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést.